Uh, Én magam is. Igen, említettem az ön nevét is. Rapti asszony, először említettem az ön nevét természetesen. És aztán a többi képviselő is szót kap. Ellen Crust is a kutatási főigazgatóságról is szeretettel üdvözlem itt. Nos, akkor Komi asszony kap szót, hogy a jelentését bemutatta. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagy örömömre szolgál, hogy a vélemény szövegét bemutathatom önöknek. A következő észrevételt tenném egy nagyon bő tág szöveg nagyon érdekes témákkal, sőt, mi több azt mondanám, hogy ebben a ciklusban ez lesz a legfontosabb témánk. További kiegészítő pontokat is szeretnék majd hozzátenni, fontos pontokat, amelyek a szövegben még nem szerepelnek. Egyelőre nem tudtam megtenni ezt, mert hát tudják önök is, hogy a véleményeknek megvan a maximális kiterjeszkedésük, aztán módosító indítványokat is fogok beterjeszteni, hogyha önök is támogatják ezeket a módosító indítványokat, akkor kérem, hogy munkatársaimmal lépjenek kapcsolatban. A belső piacom Ez a jogszabály, amely a témával kapcsolatos, nagyon fontos véleményem szerint. Ezen kívül pedig azt is kértem, hogy a kohéziós alapok szorosabb kapcsolatban álljanak a kutatás fejlesztéssel, annak érdekében, hogy nagyobb fontosságot tulajdoníthassunk regionális és helyi önkormányzatoknak. A hetedik kutatási keretprogram, illetve a következő program ban szerepeltek változtatások, ugyanis a régiók fogják ezeket a projekteket kezelni. Ami pedig az eljárásokat illeti, ezek egyszerűsödtek, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a hozzáférést a projektekhez, illetve kezdeményezésekhez, olyan kezdeményezésekhez, mint például a közös technológiai kezdeményezések. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a rugalmasság, így módon pedig a programok prioritását lehet aktualizálni, és hozzáigazítani azokat a globális változásokhoz. Nagyon fontos például a folyamatos visszajelzés, visszacsatolás a keretprogrammal kapcsolatban, hiszen a programok, illetve a változások, főleg, hogyha az új technológiákról, illetve a kutatásról lejtünk szót, szintóniában kell legyenek a technológiai változásokkal. Ami pedig az Európai Bizottságot illeti, a fiatal kisvállalkozók, illetve a vállalkozó nők kell kapjanak ez alapján egyfajta fix kvótát, amelyet a kutatásfejlesztésre kell fordítani, így módon pedig klasztereket hozhatnak létre, nem csak a KKV-kkel, hanem figyelembe kéne venni például az egyetemeket is, a nagyvállalatokat, és a KKV-ket egyaránt annak érdekében, hogy valamennyi szereplőt bevonhassák ebbe a programba. Mi ennek nagy fontosságot tulajdonítunk, nem csupán területi szinten, hanem figyelembe véve azt is, amit a különböző régiók gondolnak az Európai Unióban. Ezen kívül pedig az Európai Bizottságnak ki kell próbálni a különböző finanszírozási módszereket. Én egyfajta kötvényt javasolnék a kutatás szempontjából. Ez szerepelni fog egyébként nem is annyira a véleményben, hanem inkább a kiegészítő módosító indítványban. Ez egyfajta új lehetőség, újfajta eszköz lenne, annak érdekében, hogy az innovációt mindenki számára lehetővé tegyük, sőt, mi több, biztosíthatnánk azt is az, az újítóknak, az innovátoroknak, hogy ezt ingyen megtegyék az akkreditációs elvet figyelembe véve ezt a fajta kötvényt vagy vouchert a vállalatok innovációra használhatnák fel, illetve kutatásfejlesztésre. A vállalatok, az egyetemek, a képzési központok, mindezek a szereplők részt kell vállaljanak az újító, az innovációs folyamatban. És ez a fajta mechanizmus, ez a kötvény vagy voucher ezt olyan vállalatoknak kell megkapniuk, amelyek nagyon jó ötletekkel rendelkeznek, ezeket a kötvényeket vagy vouchereket pedig akár állami, akár privát intézményekben is fel lehet használni annak érdekében, hogy azok támogassák az innovátorok ötleteit, elképzeléseit. Ennek az új eszköznek az lenne a célja, bocsánat, mondja a hozzászóló, a képviselő mondja, azt hiszem, egy kicsit lassabban kéne beszélnem, elnézést kérek. Tehát ezeknek az lenne a céljuk, ezeknek az eszközöknek, hogy pénzét tehessék őket a kutatási központokban. Az eszközt pedig a vállalatok kapnák meg. Van egy kötös, közös kutatási központunk ez egy olyan központ, amelyet a vállalatok kevéssé használnak fel. Ennek a vouchernek köszönhetően pedig több vállalat léphetne kapcsolatba a kutatási központtal. Nem feltétlenül a kedvezményezetteknek kellene bizonyítaniuk, hogy megfelelően kihasználták a vouchert. A kutató, illetve tanulmányi központoknak lenne ez a feladatuk, hanem egyfajta olcsóbb módon lehetne így módon kihasználni az innovatív ötleteket, és támogathatnánk az innovatív kisvállalatokat. Ezt nemzeti szinten, illetve regionális szinten kellene megvalósítani. Itt az akkreditációs folyamatra gondolok. Szükség lenne egy olyan európai intézményre, amely ezeknek a központoknak az akkreditációjával foglalkozik. A közös kutatóközpontnak nagyon fontos a vállalatokkal való együttműködés, az ipar világával. Egy módosítót is beterjesztettem, pont ezzel a témával foglalkozva. Nagyon fontosak ezen kívül a kockázati tőkealapok. Illetve hogy bevonjunk olyan régiókat is, amelyek nem képezik részét az Európai Uniónak. Például harmadik országok esetében, amelyek függnek az európai koordinációtól. A következő pontokat pedig nem tudtam a szövegbe belevenni, úgyhogy ezeket most felsorolnám. Kutatási programoknál nagyon fontos, hogy felállítsunk az európai kutatási programon belül prioritásokat, nem csupán nemzeti szinten. Aztán a szellemi tulajdon, illetve a szellemi tulajdonjogok és a pályázatokkal kapcsolatos szabályok. Időnként nagyon jól működnek a dolgok, e, fantasztikusak az ötletek, ezzel együtt nincsenek megfelelően védve a szerzői jogok, illetve nincsenek megfelelő szabadalmak. Ezen kívül pedig annyit szeretnék még hozzátenni, hogy rendelkezésükre állok, hogyha kétségük van, vagy kérdésük, akkor nagyon szívesen pontosítok, hogyha szeretnének még, szeretnék még kiegészíteni a szöveget, akkor nagyon szívesen. Mi véleményt készítünk ebben az esetben, azonban mégiscsak valamilyen iránymutatást kell adnunk a kutatás kutatási, illetve kutatásfejlesztési programon keresztül, hogy a belső piacot megfelelően képviseljük. Nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó beszámolót, és nem sokára elkezdjük az árnyék előadók vitáját, de most üdvözölnék eh, valakit, Galló asszonyt a néppárt részéről, aki a bizottságunk pót tagja, és eh, remélünk, hogy eh, a mi belső piaci bizottságunkban is ugyanúan elánnal dolgozik majd, mint a korábbi helyén. Most pedig uh, Rapti asszonynal kezdjük az előadók közül. Köszönöm szépen. Kaló Καλό κείμενο βάσης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα καλό κείμενο πάνω. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon jó dokumentum, és e, e, erre építhetjük a munkánkat. Ebben a dokumentumban elsősorban a helyi és regionális közösségeknek a munkájára szeretnék koncentrálni. Ezen kívül az együttműködés is egy fontos kérdés, E, mind a magán, mind az állami szervekben, az innováció és a kutatás területén. Ez egy különösen fontos kérdés. Ezen kívül a jelentéstevő sok másik kérdéssel is foglalkozott, e, említette a jelentéseknek a rövidségét, amely e, problémát okoz. Hiszen azt szerette volna, hogy sok más dologról is szólhasson. A, ezek mind olyan kérdések voltak, amelyek engem is érdekeltek volna. Szerintem szükség lenne hangsúlyozni az átláthatóságét. A, jel, a hármas pontban látom, hogy a hallgatólagos egyetértésről beszél, és a csoportos eltéréseket is említi. E, ez a két kérdés, aztán még a különböző e, bónoknak, a kuponoknak a kérdése, mind fontos kérdések. E, ezeket a kérdéseket ezekből a kérdésekből elsősorban az átláthatóság és az ellenőrzés kérdése a legfontosabb. Tehát a felügyelet is fontos azért, hogy a KKV-k tudják, hogy, hogy lehet, hol lehet ezeket az innovációs termékeket megtalálni, amelyeket felhasználhatnának. Végül azt szeretném mondani, hogy mindenképpen szükség lenne hogy ebben a jelentésben a társadalmi dimenzióról is szóljunk, tehát a belső piacsal kapcsolatban ez a szempont is nagyon fontos. Ahányszor a szakbizottságunkban, a verseny és a belső piaci szak, szakbizottságban beszélünk ezekről a kérdésekben, mindig a Monti jelentés jut eszemben, ahol az első oldalon az volt, hogy a arra van szükség, hogy ne ezt a belső piacot ne tegyük ijesztővé. Ezt hogy lehet megtenni? Nagyon fontos ehhez, hogy az európai polgárok higgyenek benne, és mi ebben segíteni akarunk nekik, támogatni őket. És ezt szeretném látni ebben a jelentésben is, tehát, hogy a jelentéstevő készen áll arra, hogy én és a kollégák is a módosítóinkban ezeket megfogalmazzuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Busoly úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves Lara. Lára Kóminek szerettem volna elmondani, hogy valami nagyon pozitív dolgot mutatott itt be nekünk. Mindig elmondtuk, hogy fejlődésre van szükségünk. Amikor arról van szó, hogy konkrét megoldásokat találjunk ezen a területen. Természetesen a jövőbeli gazdaságunk alakítására is gondolunk. Nagyon jó dolgokról beszélt, tehát a kutatás és innovációs programok összehangolásáról, vagy például a klaszterek támogatása, vagy pedig a állami és a magán szféra együttműködése, a kockázati tőke az innovációs projektek érdekében. Tudom, hogy természetesen határai vannak itt a dolognak, de most áttérek angolra. Tehát itt óriási administratív terhek vannak, amelyek akadályozzák a dolgok haladását. Mindenképpen jobban be kell vonni a támogatásba a kutatási fejlesztési projekteket. Nagyon fontos az, hogy igazi partnerek legyünk, hogy az eredmények elterjesztését szorgalmazzuk, és itt a piacra jutás lenne a lényeg. Az akadémiai kutatásnak is nagyobb szerepet kell szánni, mint űrlapokat töltögetni. Meg kell néznünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy tovább jelentsük az eredményeket. Az egyik legfontosabb dolog az az, hogy az eredményeket megfelelő módon menedzseljük. De meg vagyok győződve, hogy a költés ellenőrzése és a vállalkozók támogatása között ellensú, egyensúlyt találunk. És itt most eh, nézzük meg a kereskedelmet megelőző közbeszerzések kérdését. Soha nem lehet tudni, hogy eh, milyen eh, alkalmazást talál egy konkrét kutatás a piacon. Tehát, hogy ki fektet be. A közbeszerzés pedig itt megoldás lehet, hogyha van egy innováció, akkor elősegíthetjük állami módokkal is. Az egységes belső piac és az innováció tekintetében létezik már egy nemrég elfogadott anyag. Nagyon fontos az, hogy legyen egy európai kockázati tőke alap a innováció és az üzletfejlesztés érdekében. Ez lenne a véleményben megfogalmazott uh, véleményem, és köszönöm a jelentését. Köszönöm szépen, Busoly úr, Rula úr. Asszony, köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentést, hiszen kiváló alapot képvisel, és nagyon jó új ötleteket tartalmaz. Kifejezésre juttatta azt is, hogy uh, a problémák számára nem mindig van megfelelő hely, és bizonyos dolgokkal nem tudott foglalkozni helyhiány miatt. De természetesen a szabványosítás kérdése is nagyon fontos, nyilván a hely kérdése ez is, de hogyha később benyújtja, akkor azt nagyon megfelelőnek tartom. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy a közbeszerzéseket is bevigye a témába. De itt igazából messzebb mennék a közbeszerzéseknél, hiszen jó lenne, hogyha alternatív ajánlatok, és lennének a közbeszerzés mellett. Itt különféle módszerek lehetnek. Általában úgy gondolom, hogy ha egyszerűsíteni szeretnék a közbeszerzést, akkor ezen a területen is csökkenteni kell az administratív nyomást. Így akkor mindkét fél sokkal tágabb mozgástérrel rendelkezik. Nagyon fontosnak tartom ezt. Azt is fontosnak tartom, amit Busoly úr mondott, hogy az adminisztrációs terhet csökkenteni kell. Gondolom, hogy a strukturális alapokra gondolt, amikor erre gondolt, hiszen ezen a területen még mindig viszonylag uh, nagy energiabefektetésekkel lehet kisebb projektekhez támogatást kapni. Meg kell néznünk, hogyan csökkentjük ezt a tételt. Még egy pontról szerettem volna szólni, és ez pedig a szellemi tulajdon védelme. Ez a mazsolázgatás. És mindig felmerül a közbeszerzések témájánál. Szerintem egy jobb módszert kell találni, hogy a mazsolázást kicsit csökkentsük. Mindenképpen olyan témáról van szó, amelyel még intenzívebben kell foglalkoznunk. Utolsó megjegyzésként megemlítettem volna, nagyon szép, hogyha a parlament részéről erősítjük meg azt, hogy több kezdeményezésre van szükség a PPP érdekében. De ha megnézzük a pontos számokat, akkor mégiscsak megállapíthatjuk, hogy nem úgy van, mint ahogy elképzeljük magunknak a dolgot. Ellenkezőleg a válság során a PPP projektek csökkentek. Ez pedig azzal is összefügg, hogy a kockázat megosztás nem igazán tisztázott a PPP konstrukciókban. Egyre kevésbé élnek ezzel az eszközzel, tehát szerintem itt is nagyobb átláthatóságot kell létrehoznunk. Uh, én majd az első kör végén akarom eh, a hozzászólásomat elmondani, mivel én vagyok az árnyéki jelentéstevő. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Bizottság álláspontja következő. Az Európai Unió versenyképessége és az új munkahelyek ter- teremtésének a lehetősége ö, csökkent. Fontos, hogy a termékek, a szolgáltatások, vállalkozások, innováció, stb. Ö, minőségét növelje. Ezért nekünk a célunknak annak kell lenni, hogy a KKV-knek segítsünk, hogy felülemelkedhessenek a problémákon, a finanszírozás, finanszírozás hiányán, és ezért innovát, innovatív megoldásokra van szükség, hiszen a vállalatok találkoznak a legnagyobb problémákkal a finanszírozás megszerzésében. A jelentéstevő javaslataink kívül, persze köszönöm neki ezt a nagyon jó minőségi munkát, fontos, hogy elgondolkodjunk arról, hogy jobban megfogalmazzuk a helyi és regionális, nemzeti és európai stratégiákat, azért, hogy minden jellemzőt megtartsuk, és ugyanakkor a versenyképességnek az elemeit is megőrizzük az innovatív megoldásoknak a kutatása összekapcsolódhat a kollektív megállapodásokhoz, hiszen a piac nagyon gyakran nem megfelelő megoldásokat javasol. A a szolgáltatások, amelyeket az állam az állampolgárokat, állampolgároknak nyújt, csak akkor lehet se, e, sikeres, hogyha világosak a játékszabályok. Milyen stratégia segíthet a mai társadalmi gazdasági helyzetben? A kutatásban és az innovációba való beruházás csak akkor lehet sikeres, hogyha az egyenlőtlenségeket megszüntetik e, és pedig a tőkéhez és a finanszírozáshoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségeket. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Trianta Filides úr, és akkor én következem néhány megjegyzéssel, mert Ashley Fox, a jelentéstevő nem tudott eljönni, úgyhogy én magam is szeretnék néhány témát hozzátenni, illetve a saját megjegyzéseimet is. Először is elmondanám, hogy azt hiszem egészen helyes hangot ütött meg a jelentés készítő, a vélemény készítője ebben a véleményben, hogy mennyire fontos a versenyképesség, illetve az európai gazdaság jövője szempontjából ez a kérdés. Ugyanis tudjuk, hogy innovatívabb gazdaságra van szükségünk, azt is tudjuk, hogy az európai kutatás rendkívül jó minőségű, de mit kell tennünk azt, hogy ezeket az ötleteket innovatív termékekre és szolgáltatásokra váltsuk és meg kell találni ehhez az eszközöket. Az innovatív megközelítéssel kapcsolatban nagyon üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság zöld könyve a regionális alapokat is tekinti, és ne felejtsük el a vidékfejlesztési alapokat, ugyanis a zöld könyvben szerepel az is, hogy nagyon sok innováció, fejlesztés a vidéki gazdaságokat érinti és az egyik legfontosabb stratégiai könyv, amit az EU 2020-as stratégiával kapcsolatban olvashattunk, de valóban azt a valódi kritikát szeretném megfogalmazni, hogy egy nagyon átfogó, semmit mondó címe van. Azt is üdvözlöm, hogy a bizottság maga is helyesen és konstruktívan kritikus volt azokkal a sikerekkel és kudarcokkal kapcsolatban, amelyek a jelenlegi megközelítésre vonatkoznak. Üdvözlöm azt a tényt, és eh, a komiasszony jelentésében egyes módosítások tükrözik ezt, hogy a teljes átfogó stratégia azt mutatja, hogy sokkal jobb együttműködésre, partnerségre van szükség az egyetemek, kutatók között, illetve a vállalatok között, amelyek szintén rendelkeznek ötletekkel, elképzelésekkel, és a nagyon fontos potenciális partnerek közötti együttműködésre is beszélnék akik akár fogyasztóként jelenhetnek meg ebben az esetben, illetve ügyfélként. Rüle asszonynal, illetve Buzolyúrral együtt azt képviseljük, hogy itt a közbeszerzést kell megemlítenünk annak érdekében, hogy a fogyasztóknak vezető technológiát biztosíthassunk azt hiszem, hogy ez az elképzelés, hogy az ötleteket bátorítsuk, ösztönözzük, és ehhez a megfelelő rugalmasságot, kreativitást, illetve a disziplinákon átívelő kutatást biztosítsunk, ez alapvető fontosságú valószínűleg az európai nemzeti politikákat szeretnénk jobban párhuzamba állítani, de ez egy kétoldalú dolog, tehát a nemzeti kormányoknak, kutatóknak lehet nagyon jó ötletük, de európai szintre kell ezeket emelni. Senki nem rendelkezhet az ötletek monopóliumával. Ha megnézzük az ötletek minőségét, gazdagságát, ki kell használnunk azt. Aztán az állami segítségnyújtás tekintetében pedig nagyon óvatosan kell válaszolnunk az Európai Bizottság felvetésére, illetve a konkrét csoportok finanszírozásánál is nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne írjunk elő túl sok feltételt, ugyanis egy olyan környezetben dolgozunk, ahol az innovációt, a dinamizmust akarjuk támogatni, ez új szereplőket von be a folyamatba, illetve új vállalatokat és főként pedig arra kell törekednünk, hogy a KKV-k számára szerepet biztosítsunk. És az egyes adminisztratív akadályokkal kell foglalkoznunk, illetve a kisvállalkozásokat érintő kockázatokra. Ők maximálisan részét képezik az innovációs folyamatnak, illetve az innovációs partnerségeket és közös technológiai platformokat is támogatom, hiszen ez lehetővé teszi a KKV-k számára, hogy nagyvállalatokkal dolgozhassanak együtt. Nagyon örülök neki, hogy a szellemi tulajdont is megemlítik ebben a témában, illetve néhány szót szeretnék szólni az Európai Technológiai Intézetről. Eléggé világosá vált mostanra, hogy az Európai Technológiai Intézet, amelynek feladata, hogy Kagan Quinn asszony nagyon innovatív elképzelési alapján valósítsa meg tevékenységét, és azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a kutatási főigazgatóság alá tartozna, ez ugyanis sokkal nagyobb, jelentősebb hozzájárulást biztosíthatna mindkét fel számára. Az Európai Technológiai Intézet tevékenységének egyik része, hogy a technológiai transferhez dolgozzon ki megfelelő mechanizmusokat, és hogy bátorítsa a részvevőket a tudás, illetve kutatási közösség számára, hogy a technológia transfert elő készítsék. Azt hiszem, hogy ez a technológiai intézmény egy laboratórium, a folyamatokat kidolgozandó, hogy nézzük meg, milyen finanszírozási mechanizmusokat biztosíthatunk a KKV-k számára, a szervezeti paradigmákat nézzük meg a közös technológiai platformok esetében. És nagyon fontosnak tartom, hogy az EIT esetében meg kell állapítanunk, hogy melyek az intézmény fő céljai. Annak érdekében, hogy ez megfelelően dolgozhasson. Nagyon fontos, izgalmas lehetőségnek tartom e bizottság szempontjából, hogy mi is hozzáadhassunk ehhez a témához. És ami jelen pillanatban nagyon fontos a napirendünkön, ez a képesítések kölcsönös elismerése. Itt a bizottság azt kéri, hogy az európai kutatási térség szempontjából ezt valósítsuk meg. Nagyon fontos, illetve jelentős megszorítások, illetve korlátok szerepelnek még mindig, amelyek megakadályozzák a kutatókat, a nagyszerű kutatókat abban, hogy egyik helyről a másikra utazzanak. Úgyhogy ezzel a problémával feltétlenül foglalkoznunk kell. Ami pedig az Európai Kutatási Tanácsot illeti, az hatalmas siker volt. És azért volt siker, mert az egyes kutatók hozzájárulásának minőségére összpontosít. Remélem, hogy nem próbálják meg felhígítani a kutatási tanács tevékenységét, ugyanis azt gondolom, hogy ez a tanács ez egy olyan folyamat, amelyet egyértelműen a minőség vezérli. Ezt nagyon fontosnak tartom, ugyanis ezek a rendkívüli kutatók, akik Európában tevékenykednek, így őrizhetik meg tevékenységüket. Vernyó asszony szeretne szólni, még valaki esetleg, akkor Bernadett parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek mert már sok mindent elmondtak, és ezeket nem szeretném em, em, em, megint megemlíteni. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a kiváló munkát, különösen, hogy a fiatalokat és a nőket említette, hiszen az ő lelkesedésük, az innovációs képességük az nagyon fontos, mindezt érezni kell. Tehát azért szeretnék gratulálni neki, hogy hiszen a jelentése kezdetében különösen fontos, amit mond, hiszen látjuk azokat a területeket, amelyeken az innováció történik. Tulajdonképpen ezek a régiók az egyetemekkel, a kutatóközpontokkal, a KKV-kkel, mindez a kutatásnak és az együttműködésnek szempontjából nagyon fontos. Épp ezért lényeges, hogy arra gondolt, hogy a kutatási programoknak és a kohéziós alapoknak az összehangolására gondolt. Hogyha ezek, ezekkel a központokkal együttműködnek, akkor valóban jól használják fel ezeket az innováció és a kohézió szempontjából, tehát a területi kohézió szempontjából. Egy kis megjegyzésem legyen, lenne a PPP-kről, tehát az állami és a magán partnerségi kapcsolatokról egyetértek kollégámmal abban, hogy át kell újra gondolni ezeket a partnerségi kapcsolatokat. Ezek nagyon fontosak, de e, ez azt jelenti, hogy a kockázatot osztják meg, e, erre pedig egyre nagyobb szükség lenne, és egyre kevesebbet látjuk ezt. Tehát ez az állami és a magánpartnerség fontos, hogy jogi biztonságot adjon a szerződéses feleknek, és azért, hogy ez a területeket és az a polgárokat szolgálja valóban. Talán nem volt elegendő hely arra, hogy utaljunk az európai szabadalomra. Ugyanis ennek a fogalma nagyon fontos, egy világos fogalom, e, ezt európai szinten védik, és és nagyon fontos, hogy ez a területek szintjén is, és a KKV-knek a szintjén is meglegyen. A klasztereknek a kérdését már láttuk, hogy több régióban nagyon jól működnek, és látjuk, hogy ez egy jó út, mert nagyobb innovációhoz vezetne, egyelőre ezt nem látjuk ugyan. De a kutatók szintjén és a kutatóknak a mobilitását illetően nagyon fontos, hogy világos legyen az elképzelésünk, és megosszuk a különböző szakképzetéseket, tehát láthassák, hogyha egy kutató egy másik laboratóriumban dolgozik majd, akkor mit lehet tőle követelni, mit tud ő hozni, és a többi azért, hogy jobb legyen az innováció. Hosszasan lehetne még mindenről beszélni, de szeretném még egyszer megjegyezni, hogy kiváló munkáról van szó. Uh, Köszönöm szépen. Most uh, Kreutzmann úr az utolsó pillanatban. Köszönöm szépen. Lara Kóminek szeretném megköszönni azt, hogy a kis és középvállalatokra is gondolt. Ma a nagy kutatási projektekkel, költségvetéssel általában nincsen problémánk. Azonban nagyon fontos az, hogy a kutatás eredményeit átültessük a gyakorlatba. A KKV-knek meg megvan az a nehézsége, hogy nehezen jutnak hozzá a támogatásokhoz. Hogyha pénzt akarnak kapni, akkor roppant bürokratikus a folyamat, általában nem rendelkeznek a szakismeretekkel, hogy hogyan jussanak pénzhez, és mindig problémáik vannak a kutatás lezárása után azzal, hogy a gyakorlatban is átültessék az eredményeket. Tehát, hogy tényleg a termelésben is kamatoztassák a kutatás eredményeit. Szerettem volna köszönetet mondani azért, hogy a KKV-kat is megemlíti, hiszen a KKV-k a gyors hajók, hiszen a nagy vállalatok, a nagy óceánjárók sok időre van szükségük, amíg valamit a gyakorlatban alkalmaznak. A kis középvállalatoknak meg nem. Köszönöm szépen, és szerintem a belső piac is profitál ebből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Cross úrnak adom át a szót. Nagyon örülnénk, hogyha az önkilátásaiból is megismerkedhetnénk. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és hogy meghallgathatom ezt a roppant építő jellegű vitát. Helyesen említi, hogy nagyon fontos véleményről van szó, szóval nagyon fontos témáról. Minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy a közös stratégiai keret az az átfogó keret, amelybe beletartozik a kutatás, innováció és a fejlesztés igazából szeretnénk az európai szintű cselekvést egységes keretbe foglalni, hogy nagy sebességgel és drámai módon csökkentsük az administratív terheket. Köszönöm a megjegyzéseiket is. Kómi asszony itt a véleménytervezetben a kohéziós politikára is utalt, hogy milyen összefüggések vannak. Teljes mértékben egyetértek. Nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a hatékony szinergiákat a kohéziós és strukturális politikával. Azonban szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek más fajta politikák, és mi máshol látjuk a kutatás és a fejlesztés szerepét, hiszen ez a kiválóság által jut előbbre, míg a strukturális és a kohéziós alapok az Európai Unió egészére vonatkoznak. Nagyon örülök annak, hogy láthattam a véleménytervezetet, néhány témákat, néhány témát is említett, tehát, hogy például a magán kockázati tőke alapok használata, a kis és középvállalatok problématikájának felvetése, ezek azok a területek, amelyeket meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire vonhatjuk be ezeket a programunkban. A zöld könyv igen nagy konzultációt indított el. Szeretnék rámutatni, hogy 1300 válasz érkezett az online kérdőívre, 700 pozíciós dokumentum volt az érintettek részéről. Nagyon sok stratégiai gondolat rejlett ezek mögött, ez pedig azt bizonyítja, hogy megérett ez a politika most. És az Európai Unió egész területéről jelentkeztek az érdekeltek. És így szerintem tényleg befolyásolhatjuk ezzel az új programmal az Európa 2020-ast. Konszenzust látunk nem csak abban, hogy közös keretbe foglaljuk itt a cselekedeteket, hanem hogy felismertük mindjárt, hogy egyszerűsíteni kell. A konzultációt múlt pénteken itt Brüsszelben az érintettekkel fog, folytattuk, és leírjuk a eredményeket, új csomag lesz ebből az év végére. Végezetül pedig helyesen említette, hogy az elnevezés egy kicsit bürokratikus. Tehát most versenyt írtunk ki, hogy egy észszerűbb név alakuljon ki, és az interneten is zajlik a szavazás, hogy milyen felhasználó barátabb nevet találjunk. Köszönöm szépen. <laughs> Uh, Nagyon örülök, hogy a kihívások elképzelése, kihívások ötletei szerepel a szövegben, és hogy azt ilyen komolyan veszik. Nagyon örülök annak is, hogy a belső piaci, illetve a vállalkozásügyi főigazgatóságról is eljöttek barátaink, úgyhogy önöket is üdvözlöm. Akkor Lara Kóminak fogom megadni a szót újra, és aztán pedig az ütemtervet is ismertesse velünk, kérem. Nos igen, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, hozzászólásokért, nem csupán a mai hozzászólásokhoz, hanem azokhoz is, amelyeket kaptam. Buzoly úrnak pedig nagyon köszönöm, hogy ennyire nyitottan áll a kutatás fejlesztéssel, és nagyon köszönöm azt is, hogy olaszul szólt hozzám. A cél az, hogy a kutatást hogy egy piacvezérelt kutatás alakuljon ki, hogy az állampolgároknak is ez hasznos legyen, hogy ne olyan kutatás valósuljon meg, ami olyan homályos, és a mindennapi életük szempontjából semmi haszna nincsen. Ami pedig az egyszerűsítést illeti, nagyon sokan szóltak ehhez hozzá, és egy kicsit aggódnak emiatt. Nos, Olaszországban az egyszerűsítésről nagyon sok szó esik, ugyanis Olaszországban a bürokráciából nem van elég. És ha ehhez hozzátesszük a regionális és helyi aspektusokat, ez egy kicsit közelebb hozza az egyszerűsítés révén az állampolgárokat, illetve a vállalatokat, és tulajdonképpen ez volt az, egy, az egyszerűsítés lényege, nemzeti, regionális és helyi szinten. Ezek a kuponok vagy voucherek lehetőséget biztosítanak arra, hogy közvetlenül a regió, régiók szintjén valósuljon meg a kutatás. Ezen kívül pedig lehetővé teszi, hogy a piacot is értékeljük, mert ha működnek ezek a kuponok vagy voucherek, akkor ezt a fajta piacorientáltságot jobban sikerül megvalósítani. Nagyon kellemes meglepetés volt számomra az a hangnem, amelyet a bizottság képviselőjétől hallottam, illetve a válaszok is nagyon örömömre szolgáltak, de egyfajta provokációt is szeretnék azért érvényesíteni, hiszen az ITRE szakbizottság szempontjából is fontos ez a téma, hiszen az IMKO számára nagyobb súlyt kellene biztosítani ebben az esetben. Nagyon remélem, illetve szeretném, hogyha konstruktívabb lenne a környezet, a hangulat. Mi mindent megteszünk azért, hogy hozzájáruljunk ehhez a szöveghez, ugyanis azt gondoljuk, hogy az európai kutatás megerősíti a belső piacot. Akkor nézzük a határidőket. Június 22-e a módosítások beterjesztésének határideje, tehát jövő hét. Ezen kívül pedig teljes mértékben rendelkezésükre álló 21 elnézést, vagy 22-e? Bocsánat, akkor 21-e, mondja a képviselőasszony. És azt hiszem, hogy ha sikerül egységes véleményt képviselnünk módosító indítványainkkal együtt, sikerül majd a nagyon értékes hozzájárulásunkat megvalósítani. Elnök, igen, valóban június 21-éről van szó, aztán pedig július 12-én vitatjuk meg a módosításokat, akkor pedig szavazunk is, és remélem, hogy az itrét sikerül meggyőzni arról, hogy módosítóinkat fogadják el, ők 13-án fognak szavazni. Ezen kívül szeretném az információs társadalommal foglalkozó főigazgatóság képviselőjét is itt üdvözölni, hiszen látom, hogy ő is csatlakozott hozzánk ma. Nagyon köszönöm tehát mindenkinek ezt a nagyon élénk vitát. Most akkor következzék a költségvetés témája, és jelentéstevőnket, Edvard Kozsusnikot üdvözlöm itt, ezen kívül pedig az árnyék jelentéstevők is hozzászólnak. Tudom, hogy a néppárt részéről itt van a képviselő, nem tudom, hogy Gebhardt asszony lesz-e a szocdemeknél a költségvetés árnyék jelentéstevője, Gebhardt asszony, vagy a szocdemek részéről valaki más, Buzoly úr lesz akkor, vagy Kreutzmann úr? Rüle asszony talán a zöldek nevében szól, Filidész úr pedig itt van. Úgyhogy Kozsusnik úr, parancsoljon öné a szó. Děkuji, pane předsedo, vážení, vážení Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mielőtt magával a lényeggel foglalkoznék, amelyel mindenki foglalkozott tulajdonképpen. Szeretnék beszámolni a költségvetés jóvahagyásának a jelenlegi helyzetével. Francesca Bolcáni, aki a jelentést tevő az általános költségvetésre kapcsolatban, minden kérdésekkel, ezen kérdésekkel foglalkozik, és most mi a saját véleményünket fogalmazzuk meg. Ma találkoztam Bolcáni kollégával és Lamassur kollégával is, és a többi jelentéstevőkvel is a különböző bizottságok részéről. Eszmecserét folytattunk ezekről a kérdésekről, és pedig melyekről. A háromoldalú párbeszédről beszéltünk, amely majd július 11-én fog megtörténni. Számunkra ez egy fontos időpont. A Költségvetési Bizottság elnöke Rabmasszúr úr és Balcani, Balcani jelentéstevő azt mondta, hogy ha különböző bizottságok olyan javaslatokat tesznek, amelyeket nem támogatnak, és mégis szeretnék ezeket előre helyezni, akkor július 11-ig lehet módosítókat benyújtani ezekhez. Ami a véleményemet, vagy a szakbizottságunk véleményét illeti. E-mailen eszmét cseréltünk, és úgy tűnik, hogy megállapodtunk abban, hogy racionális, észszerű megközelítésre van szükség, azért, hogy a különböző összegeket hatékonyan használjuk fel, azért, hogy a belső piacon javítsunk. Az egységes piaci törvényt nyilvánvalóan támogatjuk, és a növekedést szeretnénk gyorsítani. Ahogy Bárnyé biztos úr is ezt szeretné elősegíteni. Ezen kívül az egységes piaci fórum gondolatát is támogatjuk, hiszen ez is a mi gyerekünk. Vannak olyan projektek, amelyek nem kapnak annyi támogatást, mint szeretnénk, szerettük volna. Például a Szolvittel kapcsolatban ennek a részleteit a dokumentumokban megtalálják. Van még egy másik dátum, és pedig július 20-a, ez a módosítók benyújtásának a határideje. A bevezetőmben azt mondtam, hogy talán korábban jó lenne, hogyha ezek megtörténnének. És ne felejtsük el, hogy a költségvetési megszorítások ezt a helyzetet nehézé teszik. Nos, nyitott vagyok a különböző projektek megvitatására, és ha lehet, akkor bevenném ezeket ebbe a költségvetési véleménybe. Köszönöm szépen, Kozusnik úr, hogy ilyen világosan megmagyarázta ezeket a kérdéseket, és a jelentést is köszönjük önnek. Vannak különböző sorok, amelyeket szeretnénk megvizsgálni. Nos, akkor most halljuk a jelen, az árnyék jelentéstevőket, Van de Kampó. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt rövid megjegyzésem lenne, először is. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Világos szavaért, a világos jelentésért. Az IMCO bizottságban lévő álláspont nagyon jól érvényre jut. Az európai polgárok pillanatnyilag az európai költségvetésre figyelnek, és szeretnék tudni, hogy nem emelkedik túl gyorsan. És a jelen dokumentumban pedig utaltak erre. A problematikára a harmadik megjegyzésem, belső piaci aktusok, 12 fokozat, hogy jobban elérjük a nagyobb bizalmat, a növekedést. Tehát 12 eh, fokon kell átmennünk. Már szó volt róla, hogy hát ez egy nagyon szép elképzelés, Barnier biztos nyújtotta be ezt a tervet. De van elég pénze? Igazából nem elég az, hogy jó szándékai vannak, pénz is kell hozzá. A kérdésem pedig az lenne, hogy az egészet hogyan mérlegelte. Hiszen csak azt mondja, hogy csak enyhén kellene emelni a költségvelést. Nem tudom, hogy ez elég lenne-e, elnök úr. Már három javaslatot kaptunk ebben a tekintetben, és már most beszélhetnénk erről. A belső piaci fórum, amely Krakóban lesz az idén, szerintem mindenképpen megérdemli támogatásunkat, és helyén való az, hogy módosítót is nyújtottak be. Most az ötödik megjegyzésem az, hogy kár, hogy a Szolvitnél takarékoskodnunk kell. És Kreuzmann és Schaldemose kollégáknak is szeretném ezt elmondani, hogy itt a kísérleti projektek forrásait a szolvitre is el lehetne költeni. Azt mondják, hogy költségvetésileg nem lehetséges, de szerintem most egy kicsit kellemetlen az, hogy most pilóta projektjeink vannak, és a szolvitnél spórolunk. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Van de Kampur. Most pedig Kreuzmann úr. És nem tudom, hogy a szociáldemokrata frakció részéről valaki szól-e. Köszönöm szépen. Krisztián Buzoly szeretne Kozosnik úrnak köszönetet mondani a véleménytervezetért, amely a legfontosabb kérdéssel foglalkozik. Szakbizottságunk szempontjából üdvözöljük a jelentéstevő megközelítését, amely szerint az EU költségvetést a gazdasági növekedés szolgálatába kell állítani, és azokra a területekre, beruházási területekre kell pénzt fordítani, amelyek hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez közlekedéshez. A 12 szint, amely a bizottság közleményében szerepel a belső piac megvalósításánál, fontos prioritás számunkra. Krisztián Buzoit nagyon foglalkoztatja, hogy a szolvit nem kapott megfelelő pénzt. Ez nagyon fontos eszköz a fogyasztóknak a fogyasztóvédelem szempontjából, illetve a vállalkozókat is szolgálja az értékelések bizonyították, hogy mennyire hatékony és milyen többletértéket biztosít. Tehát az erre a területre fordított összeget megfelelően használták fel. Ezért szakbizottságunk a Solvit szempontjából, illetve a belső piaci szolgálatok szempontjából további összegeket követel, hiszen ezek szolgálják az állampolgárokat. A jelentéstevő jelentésébe szeretnénk, hogyha szerepelne, hogy további pénzösszegeket szeretnénk ennek a szolgálatnak biztosítani. A kísérleti projekteket illetően pedig az Európai Bizottsággal és a következő lengyel elnökséggel együttműködünk ezen a területen. Buzoly urat Buzoly úr bízik abban, hogy a belső piaci fórum ebből a szempontból nagyon hasznos lesz, és kiemeli polgáraink legfontosabb aggájait, illetve a vállalkozások aggájait egyaránt. Ez a kezdeményezés nagyon nagy lehetőség, hogy a polgárokat, illetve vállalkozásokat közelebb hozza a belső piachoz. Ezért tehát ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a belső piaci fórumot megfelelően finanszírozzák. Meglepő módon ennek számára a bizottság semmit nem javasolt. Sáldemóze kolléga javaslatában szerepelt az is, hogy egy külön módosító kellene a piaci felügyeleti hatóság számára. Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, ugyanis minden egyes alkalommal azt látjuk, hogy ha javaslatokat teszünk, akkor javaslataink, amelyek a igazán hasznosak lehetnének, azok nagyon gyakran a piacfelügyeletre vonatkoznak. Valamennyi módosítás, valamennyi rendelet, amelyet elfogadunk itt a parlamentben, tulajdonképpen haszon, hasztalan maradt, ugyanis nagyon gyakran azt látjuk, hogy a piacfelügyeleti hiányosságok, amelyek az egyes tagállamokban találhatók, hogyha azokat megnézzük, illetve megkérdezzük az egyes tagállamokat, akkor azt látjuk, hogy egyes tagállamok nagyon jó munkát végeznek, elég elegendő munkaerejük van, akik dolgoznak ezen a területen, azonban más országok pedig ezt félváról veszik. Ezért tehát módosítókat javaslunk, és nagyon örülök, hogy ezt ön is támogatja, nem fogom most felolvasni, hogy mit javasoltunk szó szerint, de szeretném hozzátenni a véleményhez, kollégám véleményéhez ezt a megjegyzést, és nagyon köszönöm. Köszönöm. Köszönjük, Rajcmen úr. Nem? Köszönöm szépen nagyon jó az, hogy jó projektjeik vagyunk, hiszen a jó projektekkel erősíthetjük a belső piacot. Tehát itt arról van szó, hogy a Solvitból vesznek ki pénzt, pedig fordítva kell lenni, a Solvitra kellene még pénzeket szánni. És nagyon fontos az, hogy szó van róla. De egy kicsit furcsa az, hogy pont ilyen területen kurtítják a költségvetést, mint a belső piac. Tehát szerintem itt növekednünk kellene Európában. A belső piacnak növekednie kellene, és ez pedig a jól működő belső piaccal lehetséges. És éppen ezért azokat a költségvetési tételeket kellene növelni, amelyek a belső piacot szolgálják. Tehát például a belső piaci felügyeletet, és uh, itt az előadó utalt arra, hogy a felügyeletet erősíteni kell. Tehát tényleg ki kell jelentenünk, hogy legyen megfelelő forrás arra, hogy működjön a piac felügyelet. És úgy gondolom, hogy ez a szöveg kiváló. Köszönöm. Nem tudom, szeretne hozzászólni? Igen, üdvözlöm az új javaslatot, hogy legyen egy csere a piaci felügyeleti szervek között. Esetleg az előadó még azt is elmagyarázhatná nekünk, hogy miért ilyen kevés a forrás a szolvitre, tehát legutóbb nem költötték el megfelelő módon, vagy csak egész egyszerűen csökkentették? Um, Más frakció részéről szeretne még valaki hozzászólni? Jó, ha nem, akkor Kozusnik úr kap szót, hogy elsősorban akkor szolvit és más kérdésekkel kapcsolatban szóljon, és a következő lépésekről is szóljon. Nos, tehát a tevője a szó. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt ehhez az eszmecseréhez. Talán, mivel politikusok vagyunk, politikai megközelítést alkalmaznék. A szakbizottság érdekében áll, hogy a belső piacot támogassa. Hiszen mindannyian hiszünk abban, hogy ez az EU számára egy nagyon fontos kérdés, mindegy, hogy milyen politikai hozzáállásunk van. A belső piac minden állampolgárom számára fontos az EU-ban. Egyetértek azzal, hogy hangsúlyozni kell a legfontosabb területeket a, ebben a véleményben. Ugyanis a dolog logikájából következik, hogy a mi prioritásunk a belső piac. Hogyha emlékezzünk arra, hogy mi is a feladatunk, akkor emlékezünk a Monti jelentésre, amely a belső piac jelenlegi álláspontát illetően kritikus véleményeket fogalmazott meg. Ezért az egységes piac nagyon fontos, ugyanis ez is azt mutatja, hogy a belső piac lényeges szerepet játszik, hogyha működik olyan dolgokkal egyenlő szinten van, mint például a fejlesztési támogatós. Láttuk tegnap, hogy egy másik szakbizottságnak a tagjai a braziliai támogatás, fejlesztési támogatás mellett állnak. Pedig Brazília már nem fejlődő ország. Tehát ilyen szempontból biztos vagyok benne, hogy a szakbiz- mi szakbizottságunkban egyet tudunk érteni. Tehát megfogalmazzuk majd a prioritásokat, és ehhez mindenkitől kérem a véleményüket. A szolvittal kapcsolatban, amennyire én tudom, ha jól tudom, akkor a költségvetést növelni fogják. Tehát az egyik prioritás akkor az lehetne, hogy a bizottságot ilyen irányban próbáljuk befolyásolni. Nem akarok most a különböző egyéni hozzászólásokra reflektálni, talán csak arra kérdésre, tehát, hogy ez a 12 mozgató rugó, amelyel a bizottság és Bárnyé biztos úr is figyelni fog. Tehát nekünk ellenőriznünk kell majd, hogy mit tesz bárnyi biztos úr. Nos, a módosítók benyújtásának határideje július 20-a. Én rendelkezésre állok a prioritások megvitatása szempontjából. Ebből a szempontból a Bealcáni asszonyal való együttműködés jónak ítélhető, és én továbbra is nyitott vagyok a megjegyzésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, nos akkor nézzük még egyszer az időbeosztást, azért, hogy az árnyék jelentéstevők az álláspontjukat megvitathassák önnel a módosítók határidejének, bejutásának határiza július 20, augusztus 31-én foglalkozunk ezekkel a módosítókkal, és ez a Költségvetési Bizottságnak elég időt ad szeptember 8-áig, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. Jó, rendben lesz így? Jó, köszönöm szépen ezt a, köszönjük ezt a munkát, és köszönjük az árnyék jelentéstevőknek is, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. És azt hiszem, hogy valóban sikerül majd politikai megközelítést alkalmaznunk, amely valóban segíti majd ezt a piacot. Jó, akkor most nézzük az utolsó napirendi pontot ma, amely egy tanulmány, amely a vámügyi együttműködés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesen alapuló térségben a vám ellenőrzés szerepe az unió külső határigazgatásában. Ezt a Polgári Jogi Bizottság Szabadságjogok Bizottsága rendelte meg, de még nem volt idejük e- ezzel foglalkozni, mert más feladataik vannak. De mi is szeretnénk megérteni, hogy mi is van ebben a tanulmányban. És épp ezért dr. Peter Hubbingot szeretettel üdvözlöm itt, nem látok most itt a Polgári Szabadjogoság Bizottságokból senkit, de hogyha akarnak részt venni, akkor üdvözöljük őket itt. Salvini úr, aki a jelentéstevő ennek, az a, az sajnos Olaszországban van, ugyanis a népszavazás visszatartatta, de Schmidt úr és Dion asszonyok, amelyek a vám kérdésekkel foglalkoztak, itt van, és én is ennek árnyék jelentéstevője vagyok. Üdvözlöm! Tön asszonyt is, aki Korola, Korola asszonyt helyettesíti. Igen, ő kért meg arra, hogy az ő tehát ismertessem. Zilinszki urat is üdvözlöm, aki többször részt vett már a szakbizottságunk ülésein, tehát ismerős arc, és a saját kezdeményezésű jelentésekben, eh, Szalvéni jelentéssel kapcsolatban is együttműködtünk. Nos, Habbing úr az Európai Politikai Tanulmányi Központnak egy eh, magas beosztású eh, munkatársa, és korábban a Polgári Jogi szabadsági jogi Bizottság kebelében és az Európai Bizottságnál is dolgozott. Nos, szeretettel üdvözöljük, vannak diái is, megtartja az előadását, és aztán kérdések is lesznek. Köszönöm szépen, elnök úr! Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy ezt a tanulmányt bemutathatom hiszen hogyha én írtam, akkor talán szóban is én tudom jól bemutatni, de nagyon örülök annak, hogy most olyan bizottságban mutathatom be, amely nem az, amelyik megrendelte. Mint a címből is látszik, ez a szabadság, biztonság és jog érvényesen alapot térséggel foglalkozik, és általában önök nem ezzel a biztonsággal foglalkoznak, de amikor a, ez nem az én munkaterületem, de az utóbbi két hónapban, amíg ezzel foglalkoztam, láttam, hogy megváltoznak a donok, tehát a biztonság, a szabályozási kérdések, azok összekeverednek, tehát amikor biztonságról beszélünk, akkor a vám szabályokban is találunk biztonsági elemeket, és fordítva is a biztonsági oldalnak is figyelembe kell venni a szabályozási oldalon történteket. Tehát talán ez egy másik szakaszt is megnyit majd a vám és a kereskedelmi szabályozás területén. Nos, akkor nézzük itt a diát. Nem akarom itt elriasztani a hallgatóságot, talán a tértelembe szeretnék eltévejegni, 2000 évet visszamenni, tehát ez egy hosszú kirándulás, de azért gyors lesz. Csak néhány helyen állunk meg a történelemben. Láthatják, hogy a római, a görög-római világban volt az első szakasz, amikor a vám a, a kormányzatnak segített a kereskedelem irányításában. De a vám különleges jelentéssel is rendelkezett, ugyanis Máténak a, a tanítványai voltak az első emberek, akik ilyennel foglalkoztak, és épp ezért a vámszerveknek a képviselői nagyon büszkék erre. Aztán a görög-római világ a szabad kereskedelmet, az alacsony vámakat támogatta, tehát tulajdonképpen virágzó kereskedelmi területet jelentett ez. Amikor ezer évet lépünk előre, azt látjuk, hogy a középkor teljesen megváltoztatta ezt a tájképet. Nem voltak vámok, ugyanis akkoriban nem akartak előre lépni, és nem akarták fejleszteni a kereskedelmést. Persze Eh, ha voltak ilyen eh, vámházak, akkor azok csak inkább az utazókat akarták megsarcolni nem pedig a gazdaságot segítették. Aztán a modern időkben, 18. században a protekcionizmus jelentkezett, és itt a vám szintén fontos szerepet játszott, ugyanis nem a kereskedelmét akarták növelni, hanem e, inkább vámfalakat felépíteni azért, hogy védjék a belső e, kereskedelmet. A következő lépés a 19. század e, ahol a kézművesek valósították meg gyakorlatban, tehát alacsonyabb vámok voltak azért, hogy a korlátok megszűnjenek a más, többi országok között, az országok között. Nagyon alacsonyak voltak a vám, vámok, sokszor nem is volt vám. Ez az Európai Unió számára egy jelentős időszak, ugyanis nemzeti egyesítési törekvések voltak Németországban és Olaszországban, amelyek a, vám eh, hatóságoknak, a vámrendszernek a fejlődésével járt együtt, hiszen kis államok léteztek, eh, például Németországban, amelyeknek a vámokat meg kellett eh, szüntetniük azért, hogy az új Németország az egy új vámrendszert alakíthasson ki. Ez volt az első modell, amelyet aztán megismételtek, amikor az Európai Unió létrejött. Akkor a vám szervek munkájára újra szükség volt, egy új közös vámterületet kellett létrehozni. Ne felejtsük el, hogy másfél évvel hamarabb sikerült ezt a munkát befejezni, és mikor történt ez meg utána, eh, hogy több mint egy évvel eh, hamarabb befejezzék a munkát, mint ezek. Tehát eh, nem csak akkor, hanem azóta is megtörtént ez. Nos, a történelem aztán tovább folytatódott, amikor közös vámok voltak, akkor utána harmonizálni kellett a vámerjárásokat. No, ez már azért hosszabb időbe tart. 1992-ben e, fejeztük, fejeztük be, de azért ez nem volt a, jelentette a végét a e, fejlődésnek, hiszen a 70-es, 80-as években a vámbevételek e, csökkentek hirtelen, E, tehát a GATSMU e, mozgalom, amikor mindenfajta adót e, csökkenteni akartak, tehát az akadályokat csökkenteni akarták, és nyilvánvalóan ez befolyásolta a vámokat. De hát ez nem azt jelentette, hogy itt volt a vége a vámszervek munkájának, csak más feladatok jelentkeztek. Ugyanis a fenyegetettség az kívülről jött, és megint csak a vámszervek voltak azok, amelyeket utasítottak, hogy foglalkozzanak a biztonsággal, a biztonsági kérdésekkel. És korlátozások, tiltások következtek, és ezt megint csak a vámszerveknek kellett megoldani. Nos, ez volt az utolsó mozgás. De utána azért mégiscsak a szeptember 11-i események után történtek dolgok, tehát nem csak a terrorista ellenes egységek és a rendőrség kellett, hogy fellépjenek, hanem a vámszerveknek is. Ugyanis nyilvánvalóan ők is látták a kockázatokat. És hogyha meglátjuk, megfigyeljük a jogszabályokat, a vámmal kapcsolatos jogszabályokat, akkor 2005 óta foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és most fejezik be. Nézzük akkor a következő diát. Itt láthatjuk, hogy amikor lenyugodtak a dolgok, és a vám szervékek is megerősítettük a helyzetüket, akkor hirtelen egy fél évvel ezelőtt történt egy esemény, a jemeni események, amelyek megjesztették a világot, és az emberek rájöttek, hogy a terrorista kockázat az nem csak repülő és, repülőkön és utazókon érkezhet meg, hanem más módokon is, tehát egész egyszerűen csomagként, szállítmányként is érkezhet ez a veszély. Tehát 2010-ben volt egy bomba, amelyet Jemenből adtak föl, e, eljutott Németországig, és utána az Egyesült Királyságban találták meg, de nem azért, mert valami rendszeres ellenőrzés során találták volna meg, hanem egy informátor az arab világból jelentette ezt be. Tehát nem a rendszer oldotta meg ezt a problémát, hanem a rendszeren kívüli valaki. Tehát ez megdöbbentette az ellenőrző szerveket. Számomra az volt meglepő, hogy nem a vámminiszterek néztek szembe az újságírókkal, hanem például Németországból de Mezier úr, miniszter úr, aki a közlekedési miniszterrel együtt bejelentette, hogy egy új eh, megoldást akarnak találni a szállítmányokkal kapcsolatos kockázatokra. És a miniszter ugye úgy döntött, hogy ő nem akar ezzel kapcsolatban szólni, de ez csak később derült ki. Nos, ennek hatásaként a világ és a közvélemény, amely nem tudja tulajdonképpen, hogy most ki is foglalkozik a különböző szállítmányokkal, és az embereknek be kellett, meg kellett mutatni, hogy 2005 óta mit hoztak létre. A múlt héten Brüsszelben láttam a bizottságnak egy dokumentumát, Malmström biztos asszony, Kalász és Szemeta biztos urak írtak egy levelet azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi történt, és hogy tulaj, hogyan lehetne a különböző eszközöket, eszközökön javítani. De megint csak nem a vám kérdésekkel foglalkoztak elsősorban, hanem úgy tűnt, hogy a, a bel- és igazságügyi és a, a közlekedési bizottságon belül, tanácson belül fognak itt a megoldások megszületni. De majd ezeknek az okairól később beszélünk. Volt még egy elem, amely ezzel kapcsolatban, de ez nem a médiapolitikával kapcsolatban, hanem a jogszabályokkal. A jogszabályokban úgy láttam, hogy gyors változás volt ebben az irányban, és pedig a a határirányítás, határkezelésnek a fogalma 2001 óta fejlődött. Volt egy szakpolitikai dokumentum 2001. decemberében a Lákeni tanácsnak az eredményeként, egy új határkezelési módszert, rendszert hoztak létre, amely a vám, az, a rendőrségi szerveknek a, és a határőrszerveknek az együttműködését fogalmazta meg. 2006. decemberében a belügyi tanács nyilvánosokra hozta az integrált határkezelésnek a fogalmát, amely a rendőrségi és a határőri szerveknek az együttműködéséről szól, nem említették a vámszerveket. Azóta ez így is történt, és a különböző stratégiákban, például a külügyi stratégiában a különböző dokumentumok, amely a belső és a külső biztonsággal foglalkoztak, megfogalmazták ezeknek a megoldását. Aztán a, a határőrizet az a szabadság, biztonság és jog érvényesen alapuló térségben a személyek ellenérzésével foglalkozik, de nem a kereskedelem ellenérzésével. Tehát jelenleg úgy tűnik, hogy félreértés van az Európai Unión belül, tehát, hogy belső szempontból hogyan foglalkozunk a, határokkal. Elsősorban, mint mondtam, a rendőrség és a határőr szervekkel kapcsolatos, és nem a, a, nem a vámszervekkel. Nos, ez volt a bevezetés a jelenlegi helyzetet illetően. Most akkor nézzük, hogy mik a vámkapacitások és megpróbálom egy kicsit megmagyarázni, hogy a jelenlegi helyzet hogyan következett be, hogyan lehet azt megoldani. Talán tudják, illetve el is lehetne ismételni, hogy milyen adottságok szerepelnek a határőrizet világában, Különböző, egymással versenyző ügynökségek találhatók ezen a területen, hogy ki foglalkozik vámellenőrzéssel. Nagyon gyakran azt gondolják, hogy a vám hivatalok azt gondolják, vám hivatalokról azt gondolják, hogy a határon túlra, illetve akkor tevékenykednek csupán, amikor már a határon belőre kerültek a termékek. Itt kockázatelemzéssel is foglalkoznak, tehát szükségtelenül nem akarnak foglalkozni ezekkel a problémákkal. Nézzük akkor a következő lapot, ott láthatjuk, hogy különböző nehézségek merültek fel, ugyanis nagyon gyakran még az sem egyértelmű, vagy a hatékonyság, illetve egy objektív probléma is szerepel ezzel kapcsolatban, és ez akadályozhatja a különböző szolgálatok közötti együttműködést, ugyanis a Schengeni, illetve a vámhatárok eléggé különböznek egymással. Nagy a különbség és a határnak csupán 45%-át ellenőrzik közösen a határőrök, illetve a vámhivatalnokok. Aztán, amit a vámoldalról egy másik problémának látunk, az a törvény egységes alkalmazása. Olyan vámszabályok vannak, amely, ahol az EU első pillérébe tartozó jogszabályokról beszélünk, elsődleges jogról, mégis a végrehajtás máshogy valósul meg az egyes tagállamokban, ezért különböző eltérések szerepelhetnek itt. És ez arra is vonatkozik, hogy a szabályok egységesítése nem megfelelő, illetve a végrehajtás egységesítése. Születtek azonban új eszközök, amelyek azért reményre adnak okot, nagyon ígéretesek. Következő lapon azt láthatjuk, hogy milyen egyéb hiányosságaink vannak, amelyek léteznek, például a vámbüntetések, ahol egységességre van szükség. Ezek a büntetések ugyanis nem egységesek az Európai Unió szerte. Például nagyon sok helyen a büntetőjogba tartozik, vannak közigazgatási büntetések, ezt is harmonizálni kellene, illetve a Lisszaboni szerződés érvénybe lépésével ez már nem egy természetes dolog, tehát itt egy kérdőjelet kell tennünk, valószínűleg ez nem azonnal fog bekövetkezni, azonban ez egy akadály ahhoz, hogy egységes térképet lássunk. A 2013-as VAM programnál egy fő célkitűzést láthatunk azt, hogy a vámok, a vám igazgatás a 27 tagállamban úgy működjön, hogy egyetlen szerv, mintha egyetlen szerv lenne. Ezt nagyon fontos előrelépésnek tekintem. Hogyha összehasonlítjuk a 80-as, 90-es évekkel, azt láthatjuk, hogy kevesebb finanszírozás van a vámok világában, a belső piac kialakulásánál nagyon sok pénzt fordítottak erre a területre, ma ez azonban már nem érvényes. A Schengen világától ez nagyon eltérő. A Schengeni határ alapban nagyon sok pénz van arra, hogy képzéseket finanszírozzák, illetve megfelelő berendezéseket, eszközöket szerezzenek be. A politikai támogatást is meg kell említenem, ugyanis a pénzügyminiszterek nek általában egyéb fontos érdekterületeik is vannak, a költségvetés például, ugyanakkor a külügyminiszter számára pedig a rendőrség, a határőrség nagyon fontos és nagy erőfeszítéseket fordítanak arra, hogy megfeleljenek ennek a követelménynek. Most pedig akkor nézzük a belső területet. Még mindig a 90-es években nagyon egyszerű volt a szintér az úgynevezett 21-es főigazgatóság, amely ma az adózással foglalkozik, ez kapta meg valamennyi funkciót, amely akkor lehetséges volt, és most pedig 2010-ben a különböző funkciókat felosztottuk a különböző szervek között, az OLAF, ott van a taxut, a belügyi főigazgatóság, illetve a tanácsi együttműködési munkacsoport, a, amely az adó, illetve vám együttműködésről szól, illetve a Frontexet is akár itt megemlíthetjük. A következő oldalon pedig azt láthatjuk, hogy itt azért nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de ez megint csak azt mutatja, hogy milyen különböző modellek léteznek az integrált határigazgatás esetében, egyet pedig a tanács alakított ki 2006-ban. Ez egy eléggé szűk megközelítés, nem mondhatnám, hogy túlságosan hasznos, hiszen csak a rendőrségre összpontosít, illetve a határbiztonságra, azonban egy eh, szélesebb körű nemzetközi koncepciót kellene alkalmazni, amelyet a világ vámszervezet hozott létre, illetve az ENSZ. És az Európai Bizottság is kidolgozott egy külső koncepciót a harmadik országokra vonatkozóan, ezeket azonban itthon nem alkalmazza. Úgyhogy az lenne a cél, hogy a szélesebb körű nemzetközi koncepciót alkalmaznánk, és ez bevonná valamennyi olyan szervet, amely a határellenőrzéssel, határvédelemmel, illetve igazgatással foglalkozik. A következő lapon pedig hogyan tudnánk ezt konkrét nyelvre lefordítani, milyen lenne a jövő a vámunió szempontjából, illetve a vámellenőrzés szempontjából. A Frontex esetében, illetve az Európai Vámügynökség esetében, amely még létrehozásra vár, ez állhatna szembe a frontex -el. Sokan azt mondják, hogy ez nem szükséges, nem kell koordinálni semmit se, túl drága lenne, de a vélemény azért változóban van, az emberek azt érzik, hogy igenis kellene valami koordinációt kialakítani a vámhatár szervezetekkel, illetve hogy a jogszabályokat egységesen alkalmazzák, illetve vannak egyéb területek is, ahol nagyon hasznos inputot adhatna ez az ügynökség. És úgy gondolom, hogy ez nagyon is kifizetődő lenne hosszú távon illetve egyéb lehetőségeket is megvitattak, ez például a tanács vámügyi együttműködési munkacsoportja. Úgy tűnik, hogy ez nem túl jó döntés, hiszen nem rendelkezik semmilyen infrastruktúrával, mindig a soros ügynökség elnökségtől függ, és nem rendelkezik koherens politikával. Aztán pedig azon is gondolkozhatnánk, hogy egy határ igazgatóságot, vagy egy határosztályt hozunk létre egy már meglévő ügynökségnél, de azt hiszem, hogy ez összeegyeztethetetlen lenne az ügynökséggel, ha ez az Europol lenne, vagy a Frontex, az sem lenne jó megoldás. Ugyanis ez a vám szabályok képviselete szempontjából nem lenne hasznos. Aztán pedig az is lehetne, hogyha egyfajta kombinációt alakítanánk ki az Olaffal például, hiszen az Olafnak a vám világával nagyon szoros a kapcsolata a 21-es főigazgatóság óta, és ez a kapcsolat ez még mindig nagyon szoros, de úgy gondolom, hogy ezt itt most nem dönthetjük el az Európai Uniós tagállamokból, a, például a francia delegáció azt gondolja, hogy egy közös kockázatelemzési platform hasznos lehetne, ez pedig a jövőbeni születendő Európai Vámügynökség szempontjából fontos fejlemény lehet. Most pedig akkor következzék az utolsó oldal, és zárjuk is le ezt az előadást. Természetesen nagyon sok eltérő véleményt láthatunk, nagyon sok különbséget láthatunk Európában, de ha valaki ezt tudná koordinálni, akkor integrálhatnánk az egyes témákat, szolgáltatásokat, de, és működhetnénk úgy, ahol, ahogyan az Egyesült Államok, ahol egy közös határügynökség foglalkozik az összes határokkal kapcsolatos témában, de lehet, hogy ezt Európa nem támogatná. Köszönöm szépen, ez lenne a rövid változat a tanulmányunk. Nagyon szépen köszönöm. Doktor úr, számos olyan dolgot mondott, amelyen elgondolkodhatunk, és sok minden tartozik a bizottságunk hatáskörébe, sok minden nem. De mindenképpen eh, megragadnám az erősebb összehangolást, a jobb koordinációt. És mindenképpen eh, figyelünk majd a szellemi tulajdon jogok kérdésére, hogy a határokon átmenő vámügyi kérdésekben ez hogyan jelenik meg. Tehát természetesen ide tartozik például az adóbevételek kérdése is kevés időnk van a kérdésekre. Szeretnék emlékeztetni, hogy igazából ez nem eszmecsere, néhány dologra szeretnénk rákérdezni, amelyet a Libe Bizottság tematizált. A Libe Bizottság úgy gondolta, hogy nem minden fér bele most a napirendbe. Tehát kezdjük a vitát itt az árnyék előadókat, képviselőkkel kezdjük. Tehát most én képviselem az árnyék előadót? Igen, akkor most az árnyék előadót képviselem, akkor utána a saját vita hozzászólásomat mondanám. De különböző dolgokról van szó. Bárhogy legyen is. Tehát Szalvini úr jelentéséről most nem tartunk vitát. Tehát Korolla asszony, aki nincs itt, megkért, hogy mondjam el véleményét, megismerte, megtanulmányozta a, jelent, a tanulmányt, és engem kért meg, hogy köszönetet mondjak ezért a prezentációért. Amit aláhúz, az az, hogy világosan látjuk, hogy erős koordinációra van szükség a vám területén, európai szinten. És pillanatnyilag alig létezik összehangolás. A külső határainkon az EU szintű határrendészet nagyon csekély mértékű tehát a határrendészeti szervek munkáját a Frontex hangolja össze, azonban a vámot nem veszik bele ebbe. Pillanatnyilag a vám nem tartozik a határrendészet kérdéskörébe. Itt szakbizottságunkban tartott vitánkon az e vámkezelésről is tárgyalunk, és hogy mennyi időre van szükség, hogy az IT-rendszert modernizáljuk, és hogy a vámkódex modernizációját hogyan egyszerűsíthetjük. És pedig viszonylag rövid időn belül, 2013-ig. Korolla kolléganőm szeretné megkérdezni a véleményét erről milyen kockázatokat lát abban, hogy nem érjük el esetleg a 2013-as határidőre a céljainkat. Elképzelhető, hogy több időre van szükség? Egy másik kérdésem a következő lenne. Hogyha a jelenlegi vám rendszer kompetenciáját megfigyeli. Itt foglalkozunk a bizottságban piac felügyelettel, és rákérdeznék a piacfelügyeleti szervek és a vámügyi szervek együttműködésére. Tehát szerintem ezt szorgalmazni kellene. Kérdésem pedig a következő lenne. Milyen pro és kontrát lát abban, hogy a piacfelügyelet és a vám szervei jobban együttműködjenek? Kolléganőm még arra is utalt, hogy az Egyesült Államokban van az importokon egy százszázalékos szűrés. Az Európai Unióban ettől nagyon messze vagyunk. Véletlenül Strasbourgból Frankfurton át Varsóba egy nagy kést vittem a kézitáskámban Varsóban leltem rá a bökőre, ekkora volt. És átment több repülőgépen. Tehát véleménye szerint mit tanácsolna annak érdekében, hogy az európai politika a szkennelést jobban, a röntgenezést jobban ami két répa is volt a kézításkában, azt megtalálták. A répát... <laughs> A répát megtalálták, a kést nem, és ez múlt héten történt. Még képem is van a késről. Annyira lebilincselt ez az elmé, ez az élmény, hogy lefényképeztem ezt a kést a kézitáskámból kivéve. Köszönöm ezt az igazi kinyilvánulást. Tehát gondolom azt gondolták, hogy ezzel a késér szeretné a répákat felvágni. Styler asszony, köszönöm szépen. Tehát kés is volt, meg répa is volt, én is erre gondoltam. És most szeretnék köszönetet mondani ezért a roppant érdekes előadásért. Látjuk, hogy milyen összefüggések vannak a mi szakbizottságunk és az ön témája közül, de szerettem volna a forrásokra rákérdezni. Minden tagállamban csökken az állami költségvetés, és a védő szolgáltatások költségvetése is csökken. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy amikor itt az együttműködésről, a hálózatokról beszélt, amely segíthetne, akkor mindenképpen a biztonság érdekében hatékonyabban kellene a forrásokat felhasználni. Szeretném megkérdezni, hogy milyen hatása lehet a források csökkentésének a biztonságra? Hiszen hallottuk itt a jemeni példát. És igazából titkosszolgálati súgás alapján kapták el ezt a bombát, és nem az ellenőrzés miatt. Tehát mindenképpen nagyon fontos a frontex való együttműködés. De hogyha a vámügyről beszélünk, és a reformjáról, itt az IT-rendszerről is hallottunk, és nagyon fontos az, hogy visszatérjünk az előttem felszólalóhoz is. Nagyon fontos az, hogy hatékony legyen a források felhasználása ezen a területen. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz az egységes piaci vitát mederben tartani, de mindesetre ezt a kérdést az egységes piac szempontjából kell tekinteni, hiszen a vámszervek nagyon, munkája nagyon fontos az egységes piac szempontjából. A termékek szempontjából és más szempontokból is. Jelenleg a a fogyasztók nagyon zavaros helyzettel találkoznak, különösen a repülőtereken például, hogyha Schengeni övezetben repülnek, akkor nem ellenőrzik őket. Ugyanakkor vannak ott emberek, akik biztonsági szempontból ellenőrzik őket, vagy milyen szempontból, nem teljesen világos a helyzet. Tehát épp ezért igaza van, hogy fontos, hogy megmagyarázzuk a közvéleménynek a vámszerveknek a feladatát. Tehát, hogy mi a különbség a Schengen övezet és a vámunió és az egységes piac és mások között, aztán mik azok az belső európai határok, amelyekre még, különböző, még mindig különböző rendszerek vonatkoznak. Vannak megjegyzéseim ezzel kapcsolatban. Összefoglalásában láthatjuk, hogy sokat szól a szárazföldi határokról, de E, a kikötők és a, e, és a légi kikötők is nagyon fontosak, például Hollandia szempontjából, és erről nem nagyon sokat hallunk. A technológia és az automatizálás kérdése például olyan kikötőkben, mint Rotterdam, nagyon fontos, hiszen e, ott vannak szkennerek, de ezeket nem lehet mindenütt megtalálni eh, Európában. Ezek nagyon modern eszközök. És hogyha megnézzük, hogy az ilyen technológia befutazatására miféle megállapodások vannak, akkor láthatjuk, hogy azok hiányoznak. Aztán a korrupció elleni harc eh, vannak szabályok és rendeletek, de hogyha nem megfelelően alkalmazzák őket, akkor ez korrupcióhoz vezet és máshol. Ezeket nemzetközi körökben meg kell vitatni. És ezt meg kellene említeni a jelentésben. Aztán a megoldásokat nézzük. Az különböző ügynökség, van ezekből már elég az EU-n belül, de nem sokan működnek nagyon korcsékhatényön. Tehát az együttműködés során ahol a politikusok és más szolgálatok és a rendőrség együtt kell, hogy működjön, <clears throat> az fontos. De a jelentésében a vámszervek és a világ vámszerv között, vámszervezet közötti együttműködés közötti megállapodás nagyon fontos, ami túlmutat Európán is. Elnök, köszönöm szépen. Rácki asszony. Köszönöm szépen. Már hallottam amit kolléganőnk, hogy milyen kalandja volt a késsel és a répával Ugye korábban már hallottunk a répáról, mint ami mézes madzakként szerepel a magyar közmondásokban, e, de most a kés és a répa szerepel, tehát nem a furkosbot és a mézes vagy répa. Nos, tehát láthatjuk, hogy valaki e, kést és e, répát is vihet a kézi táskájában. Én Görögországból származom, a kolléga Hollandiából, tehát víz vesz bennünket körül, vannak kikötőink, légi és tengeri, és vannak olyan esetek, ahol nem csak késekről és répákról van szó, hanem e, emberekről. Olyan emberekről, akik áruként rejtőzködnek el ezeken a járműkön, például kamionokon, amelyek Patraszból, Patraszba érkezik, és ellenőrzésen esik át, de nem, egyáltalán nem biztos, hogy az ellenőrzés során minden eh, eh, a kamionban eh, rejtőzködő árut észrevesznek. Aztán beszéltek a kollégák a a modernizáció, tehát a vámszervek modernizációjáról. Ilyenkor felmerül a a vámosoknak a képzése az új technológiák terén. Ez egy nagyon fontos kérdés. Végezetül pedig a tanulmány eredményeivel kapcsolatban meglepő dolgokat hallottunk, és számunkra ezek nagyon érdekesek, és az európai országok számára is. Nagyon hasznos volt ez az előadás, és mivel 16-án van egy meghallgatás ezzel a témával kapcsolatban, ez még hasznosabb. Köszönjük a mi bizottságunk és a Libe bizottság nevében, hogy elvégezték ezt a tanulmányt. Köszönöm. Mr. Schmidt. Schmidt úr. Thank you very much. I'm sorry. Köszönöm. Sajnálom. Itt másik találkozóra is készültem. Lenne egy általánosabb kérdésem, elolvastam ezt a dokumentumot, elolvastam a diákat, hiszen ez egyik kulcs kérdés, amely miatt el kell halasztanunk az eljárásunkat, és Emiatt szeretném hallani a véleményét. Tehát, hogyha megtesszük ezt, hogyha elhalasztjuk a dolgot, akkor mi lesz ennek az eredménye? Tehát az eljárást elhalasztjuk, kész. Mi lesz az eredménye? A házban a többség, és úgy gondolom, hogy ez a bizottság véleménye is, és egy kicsit habozok, de szeretném hallani a véleményét. Azt említi ezen a helyen, hogy a Schengeni és az európai terület nem ugyanaz. Hát ez természetesen igaz. Például én Dél-Svédországban lakom, és minden nap látjuk, hogy jön az afrikai kábítószer, ömlik be a hajókból. Igazából átjön a dániai hídon minden nap. És néhányat elkapnak a csempészek közül. Ez azt mutatja, hogy ugyanazokat a szabályokat kell alkalmaznunk az illegalitás tekintetében Európában. Használhatjuk az új technológiákat. A kérdésem pedig Schengen tekintetében a következő lenne, és az EU területét is belevéve, hiszen eh, a határok nem meghatározottak pontosan. Ez a két téma hogyan függ össze? Ez a kérdésem. Milyen következtetéseket von le ebből a politikai tohuvabohuból, ami itt Schengent fogja körbe. Hiszen van egy külső határ, van Schengeni határ, tehát lehet, hogy ő már tudja, hogy mi a helyzet. Romániát és Bulgáriát nem fogadták be a Schengeni területre, pedig az Európai Unió külső határán vannak. Köszönöm. Jó, Köszönöm szépen. Nincs sok ö, ó, időnk, de talán Zsirinszki úr szeretne hozzászólni, és aztán majd az előadó kapszod. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Meglepett, mert én csak hallgatóként jöttem hogy meghallgatjam dr. Hobbingot és az Európai Parlament képviselőit. De természetesen ha megkérdeznek, akkor elmondom, hogy nagyon örültünk ennek a tanulmánynak, mert nagyon sok hasznos információt tartalmaz. Talán túl sok, túlságosan koncentrál a bizottsági szempontokra, de hát mivel a Liber rendelte meg, akkor nyilvánvalóan ez volt fontos. Nagyon fontos a biztonság valóban, fontosabb, mint a vám. Aztán az előadás során most látjuk, hogy mi is a helyes kép. Tehát a 2005-ös 5 óta hogyan javítottak a biztonsági helyzeten, de még mindig van javítani való, különösen a tagállamokban. A vámszervek nagyon fontos szerepet kaptak a biztonsági és a határigazgatási szempontokból. Az olaf nagyon jó az együttműködés, ma is összeültünk velük igazgató tanácsban, és nem látjuk, hogy hátránya lenne az olaf való együttműködésnek. Nyilvánvalóan néha különböznek a nézetek, különböző a hatáskörünk, de minden nap együttműködünk. Mivel megkaptam a szót, annyit szeretnék mondani, hogy az Egyesült államokban nincsen százszázalékos ellenőrzés, szkennelés. De más a fogalom, ugyanis akkor történik az átvilágítás, mielőtt megérkeztek volna a, az áruk az Egyesült Államok területére és ezt azért tesszük, mert különben a kereskedelem számára ez túl költséges lenne, és nagyon terhes. Nos, ennyit akarok csak megmondani, nem akarok minden megnyilatkozással kapcsolatban megjegyzést fűzni hozzá. Köszönöm szépen természetesen ezeknél az aspektusoknál, hogyha megnézzük a modernizált vámkódex időzítését, nem tudom, hogy Hobbin professzor úr majd ehhez hozzászólás, Vábor pedig nem tudom, hogy akar-e vitát folytatni, vagy pedig, ha majd Salvini úr is itt lesz velünk. Hobbin professzor akkor, hogyha le zárná az előadását, akkor lehetővé tennénk a keményen dolgozó tolmácsok számára, hogy elmehessenek időben. Nos, köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm örömmel fogok válaszolni a kérdésekre. Természetesen Szelinszki úr már néhány választ megadott, úgyhogy amit ő nagyon pontosan, helyesen elmondott, azt nem szeretném elismételni. Néhány kérdéssel kapcsolatban szólnék. A Libe Bizottság rendelte meg ezt a tanulmányt, ezért teljesen természetes, hogy inkább a biztonsági szempontokra koncentráltunk, de természetesen ennek egy másik következménye is van, hogy az önök szakbizottságának hatáskörébe témákat nem feltétlenül tudom befolyásolni. Ez pedig az elektronikus vám területre is vonatkozik. Itt általánosságban azt mondhatom, hogy egy nagyon jó megközelítés, és természetesen ez segíteni fog, hogy az eljárások átláthatóbbá váljanak Európa szerte. És jobban lehet majd centralizálni, hogy az áttekintését a teljes vámrendszernek. De annak nincsen, arról nincsen véleményem, hogy 2013-ig ez megvalósul vagy sem, úgyhogy tartózkodnék az erre való válaszadástól. Ami pedig a vám és piac felügyeletet illeti, ez egy nagyon jó témának tűnik, és természetesen mindig is inkább eszmecseréről beszélhetünk, információcseréről. Nagyon hasznos ezen a területen, de nem vagyok szakértő, úgyhogy nem tudok erről vitát folytatni. Ami pedig a százszázalékos ellenőrzést illeti az Egyesült Államokban, Sokat dolgoztam ezen a témán az Egyesült Államokban is, amerikai tudósokkal, illetve hivatalnokokkal, úgyhogy a száz százalék tulajdonképpen mindig egy álomcél volt az Egyesült Államok számára. Néha ezt maga az elnök vetette fel, hogy ezt kell tenni, de hogyha megnézzük a jelentéseket, az európai illetve az amerikai vámhivatalnokok részéről, akkor azt láthatjuk, hogy ők nagyon szkeptikusak, azt mondják, hogy ez nem lehetséges. De vannak olyan esetek, amikor mondjuk bizonyos szállítmányok 100%-át ellenőrizni kell, vagy pedig utasokat, és egyszerűen ennek nincs értelme. Ugyanis Ha százszázalékosan biztonságosnak bizonyultak, akkor nem szükséges az ellenőrzés. Az Egyesült Államokban nagyon sokan megkérdőjelezik, hogy ez mennyire hasznos. Én azt gondolom, hogy egy jól kezelt kockázatelkerülési rendszer sokkal hasznosabb, mint mondjuk ez a százszerzalékos ellenőrzés, de amit ön mesélt a késről, illetve a répákról, hát ilyen esetek előfordulhatnak, akár Amerikában. Például, hogyha mexikói határra megyünk, hát ott megnézhetjük, hogy mennyi minden kerül át a határon. hiába próbálnak meg mindent ellenőrizni, minden csomagot, autót átnézni, azért ez soha nem lehet százszázalékos. Úgyhogy ezek lennének az észrevételeim, ami pedig a forrásokat illeti. Természetesen ez egy olyan probléma, amit meg kell vizsgálni. Tehát ez egy olyan terület, amelyet talán közösen kellene érvényesíteni több intézménnyel, akkor változhat meg a helyzet, és ennek a, a folyamatnak egy nagyobb lendületet adhat. A Schengeni, illetve belső piaci kérdéssel kapcsolatban egy nagyon érdekes felvetést hallhattunk. Ez minden bizonyal olyan probléma, ami abban rejlik, hogy különböző területeink vannak, és hát itt az Európai Unión belül nem azonos szabályok vonatkoznak az egyes tagállamokra, ez nyilván kívánatos lenne, de ez inkább nemzeti preferencia kérdése, nem szeretnék az országok autonómiájukat feladni illetve nemzeti preferenciájukat ezen a területen, de amit a Schengeni területen megvalósuló ellenőrzést illeti, hogy ez hogyan valósulhatott meg, megvizsgáltuk ezt a kérdést, amikor a Schengeni terület útjára indult, illetve amikor a belső piac útjára indult. Ez a Maastrichti szerződésben is lefektetésre került hogyha megnyíl a belső piac, akkor a vámhatóságoknak mindig lehetőségük nyílik arra, hogy belső hat, ellenőrzéseket végezzenek, és egyes szállítmányokat megvizsgáljanak. Ez akárhol lehet, közúton, határon, akár bent a városban, de nem lehet rendszeres határellenőrzés. Tehát nem lehet visszaállított határellenőrzést megvalósítani, hanem ezek adhok ellenőrzések lehetnek, spontán ellenőrzések bizonyos helyeken, és ezt eléggé hatékony eszköznek tartom, és hogyha intelligens, okos vám ellenőrökkel dolgozunk együtt, akkor ez nagyon jó eredményeket hozhat. Még mindig nagyon nehéz kérdés. Európai Unióban is, az Egyesült Államokban is, ugyanis nagyon gyakran a belső forgalom, a külső forgalom összekeveredik, például itt nagyon nagy kockázatot jelent, hogy a, például kábítószerkereskedelemnél megfertőződhet a szállítmány. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel is foglalkoznunk kell. Hogy nézzem, hogy még valamit feljegyeztem-e. A teherautók, illetve a teherautókban elrejtőző emberek ehhez megfelelő, ezek átvizsgálásához megfelelő eszközökkel kell rendelkezni, talán nem hasznos, hogy a határellenőrök, illetve a vámellenőrök is ehhez szükséges rendkívül drága eszközöket vásárolnak, inkább közösen kellene használniuk ezeket az eszközöket, hogy megvalósulhasson a méretgazdaságosság elve. Ezért tehát szorosabb együttműködésre van szükség az ügynökségek között. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi lett volna. Nagyon köszönöm a jó felvetéseiket. Természetesen ez segít abban, hogy folytassuk munkánkat, és hogy több területet is megvizsgáljunk. Ebben az esetben azokat a területeket néztük meg, amelyek fontosak voltak az ügynökségek szempontjából, például a VTO nagyon fontos partner volt itt az együttműködésben. Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy megérdemelt taps volt mindenki részéről. A meghallgatásunkra is meghívtuk, tehát ott is lesz a kollégáknak esélye, hogy meghallgassák. Azt hiszem ez holnap lesz. 16-án csütörtökön van meghallgatás. Tehát mindenki jöjjön, emlékeztetnék arra, hogy holnap 10 órakor kezdünk, mert nem fogunk a fogyasztók jogairól vitázni, mert nincs itt az előadó, tehát holnap 10 órakor. És ne jöjjön ide senki 9-re, és akkor 10-kor két szavazás van, referenc és Gebhardt jelentésről, és utána egyéb prezentációk is lesznek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, holnap várom önöket és ezzel az ülést berekeztem, és holnap 10 órakor találkozunk.